résztvevőknek köszönhetően valósulnak meg, és virágzó vállalkozások működnek ennek köszönhetően. Köszönöm. Köszönöm, lezárom a vitát, holnap szavazunk, 11 óra 30 perckor következik a napi rendszerint, szerint, Bauer Edith jelentése

és szélesebb társadalmi feltételek nélkül nem fog sikerülni azon célok elérése melyet a two thousand and twenty as stratégia foglalkoztatás területén vagy a szegénység leküzdésére vonatkozóan kitűzött. köszönöm szépen! Klassz, asszony kap szót. Bar edit konkrétan írja le a helyzetet a demográfiai változással éppen az idősebb nők helyzete romlik dráma, drámaian. A jövő tisztelt kollégák az, hogy idősek lesznek szegények és nők. A nőknek rövidebb a karrierjük, a gyermekgondozásra és a gondozásra fordítanak időt, és átlagban kevesebbet keresnek, mint a férfiak. A munkanélküliségi ráta is magasabban nőknél, mint a férfiaknál, és a nők gyakran, gyakrabban vannak részmunkaidőben. Jól dolgoznak, de nem mindig fizetik meg őket jól. Az alacsonyabb jövedelem összefügg az alacsonyabb nyugdíjjal is, és a pozitív szempontokat is felmutatja a jelentés. Az idősebb emberek nagyon nagy kulturális gazdaságot és társadalmi gazdagságot jelentenek, gyakran nem foglalkoznak velük, és elkötelezettségüket sem veszik igénybe. A társadalmi kihívás most abban el, hogy a nőket lehetőségeknek megfelelően méltósággal kezeljük, a munkaerőpiacon tartsuk, és ö, még miután a nyugdíjba mentek, azután is hosszú ideig egészségesek, aktívak és függetlenek maradhassanak. Elnök, köszönöm. Mikolásik képviselő kap szót. Grazie, signora Presidenta. Mm, hospodárska konkurencieschopnosť a prosperita... Köszönöm, elnök asszony. A, az európai versenyképesség a munkaerőtől függ, a ö, mun- karrier, a munkával töltött idők meghosszabbítását úgy kell alakítani, hogy a munkafeltételek emberhez méltóak maradjanak. A tagállamok, a régiók és a közös, a községek, települések, a női vállalkozókat támogatniuk kell, ugyanakkor támogatniuk kell az aktív öregedést is, és ezen két program között szinergiákat kell teremteni, és így módon új munkahelyek is keletkezhetnek. Szeretném felhívni a figyelmet a gondozó nőkre, akik nagyon csekély javadalmazásban részesülnek, Ők foglalkoznak a leggyengébb személyekkel társadalmunkban és a fogyatékkal élőkkel, éppen ezért méltóságos életet kellene nekik biztosítani. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök Dancsila képviselő kap szót într o lume a globalizării solidaritatea între generații și mai ales folosirea Köszönöm szépen, elnök asszony. A globalizálódó világban a generációk közötti szolidaritás és az idősebb nőkben rejlő lehetőségeknek a hatékony felhasználása a követendő irány, hiszen értékes gazdasági erőforrást jelentenek a nők, és a közösség támogatását tudják biztosítani. Tehát én olyan intézkedéseket szeretnék látni, amelyek az esélyegyenlőséget terjeszték ki, bővítik a szakpolitikák körében, hogy a diszkriminációt elkerüljük, a diszkriminatív megközelítés ne érvényesülhessen a nyugdíjkorhatárhoz közeledő nők esetében. Úgy gondolom, hogy a gyermekszülés után a munkába való visszatérést kell ösztönözni, és az átképzést kell elősegíteni, hogy ne maradjanak ki a szakmai pályafutásból időszakok. Köszönöm. Köszönöm. Figereidó asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az idősebb nőkkel szembeni diszkrimináció az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma, és ez az egyik fő oka a szociális kirekesztésnek és a szegénységnek. Nagyon gyakran az alacsony bérek, az alacsony foglalkoztatottság, az ideiglenes vagy kiszámíthatatlan foglalkoztatási mód leginkább őket sújtja, és komoly társadalmi problémákkal, a szegénység kockázatával küzdenek. Napjainkban a nyugdíjkorhoz közelítő nők helyzetére külön oda kell figyelnünk. Biztosítanunk kell, hogy ne érje őket hátrányos megkülönböztetés, amiatt, hogy gyermeket vállaltak, illetve nem engedhetjük meg a bérbeni különbségeket a nemek között fontos, hogy a nyugdíjba vonulás méltó módon történhessen meg, mindenféle diszkrimináció mentesen. Magas színvonalú közszolgáltatásokat kell biztosítani számukra, illetve érzékenyen odafigyelni olyan problémákra, ami például az egészségügyet vagy a körülményeket illeti a bizottságnak. Erre szintén oda kell figyelnie. Köszönöm. Flasikova asszony kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Ez a jelentés a nyugdíj előtt álló nőkkel foglalkozik. A tény jelzi a veszélyt a 27 EU tagállamban. A nők foglalkoztatási aránya 20%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Ez az egyensúlytalanság a nők hátrányára, röviden nyugdíjkorhatár előtt, nagyon sok szociális tényezőre vezethető vissza. A diszkrimináció ezen nők esetében megszüntetendő, ez kellene, hogy legyen a tagállamok egyik prioritása, hogy a nők szerepe megőrződjék a munkaerőpiacon. Az Európai Bizottsághoz fordulok, hogy ö, ö, foganatosítsanak szabályokat a tagállamokban, hogy a nők a munkaerőpiacon továbbra is tevékenykedhessenek, és méltó nyugdíjuk legyen. Elnök Neve Dalova képviselő következik. Köszönöm szépen. A munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol komoly diszkriminációban részesülnek a nők, Európában, különösen a fiatalok és az idősebb nők szorulnak ki a munkaerőpiacról, illetve kényszerülnek részmunkaidőre, vagy ideglenes munkavállalásra. Nagyon gyakran méltatlan munkát végeznek, és az egész életüket az idősebb nők, akik munkával töltötték, számukra is jogot kell biztosítani a munkavállaláshoz. Éppen ezért felszólítom a bizottságot arra, hogy jövőre az aktív idősödés évében különösen figyeljen oda az egészségügyi és társadalmi politikai kérdésekre ezen a területen. Mészáros úr kap szót. Elnézést, én nem jelentkeztem a felszólásra, de mondhatok valamit, hogyha kell. Orévole eh, Papadopoulou. Papadopoulou képviselő következik. Mikro. Mikrofont kérünk. Repeat. Tisztelt elnök asszony! Tulajdonképpen arról van szó, hogy a 65 éven felüliek általában diszkriminációnak vannak kitéve, és különösen a nőkre érvényes ez. Tehát a diszkrimináció áldozatai még egyéb típusú diszkriminációt is el kell, hogy szenvedjenek. Mindenféle előítéletek sújtják őket. 2012 lesz a megfelelő év arra, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét erre a problémára. A társadalmi kirekesztettség, a rasszizmus összes formája, illetve a az idős eh, korúakat érő diszkrimináció elleni küzdelem éve lesz ez. Nem engedhetjük meg azt, hogy elveszítsük ezt a fontos erőforrást, és méltó életet kell biztosítani az idősek számára. Lehetővé kell tenni az egészségügyi ellátás számukra, és eh, minden egyéb típusú szolgáltatást is monsieur le président d'abord je veux remercier les membres du parlement et Először is szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, és különösen Bauer Editnek köszönöm szépen, hogy ezt a jelentést összeállította. Ami az esélyegyenlőséget illeti a férfiak és nők között, a 2010-15-ös időszak ezt a célt szolgálja. a férfiak nők esélyegyenlősége a 75 százalékos foglalkoztatottsági ráta keretében is ér vizsgálandó, és különösen az 50 felüli nők munkaerőpiaci részvételének nagyon fontos megteremteni a lehetőségét. Az Idősebb nők azért kerülnek kedvezőtlen helyzetben, mert egyrészt a gyermekeikről gondoskodtak, és utána pedig a szülőket, az idősebbeket gondozzák a munka és a család egyensúlyát kell megteremteni, hogy a nők aktívan részt vehessenek a munka világában. Az Európai Bizottság megvizsgálja ennek a célrendszernek az elérhetőségi feltételeit, és az a kölcsönös függőségeknek a fényében keresünk a lehetőséget, hogy el tudjuk érni ezeket a célokat. Tanulmányokra adtunk megbízást, amelyek azt vizsgálják, hogy melyek lehetnek a kivezető utak. Az év végéig elkészülnek majd ezek a tanulmányok, és az Európai Bizottság ennek alapján tesz majd javaslatokat. A 75-ön felüli nők esetében a szegénység veszélye nagyobb, mint ugyanebben a korcsoportban a férfiak körében. Sokszor arra vezethető vissza, hogy nem elégséges a nyugdíj ellátás. Ez ellen fel kell venni a harcot, és a nők esetében az elszigeteltség, illetve a kirekesztettség is gyakoribb, mint a férfiaknál. Ezt meg kell előzni. Megfelelő intézkedéseket kell hozni, hogy a szakmai teljesítményre, tevékenységre nagyobb lehetőséget adjunk. A gyermeknevelési időszakot is bele kell építeni ebbe a stratégiába, és a nők nyugdíj helyzetét rendezendőnek tartja az Európai Bizottság. Hamarosan jelentés készül majd az időskorúak helyzetéről, és ezen belül is a nyugdíj helyzetről, a társadalmi kirekesztettségről. Hamarosan folytatjuk a következő hónapok során az együttműködést az érintettekkel, és Számítunk az önök aktív részvételére is, hogy megfelelő intézkedéseket tudjunk javasolni, amelyek hatékonyak és eredményesek lesznek az európai népesség előregedése nagyon jelentős, a gyermekszületések aránya folyamatosan csökken, és a nagy számban született gyerekek lassan nyugdíjas korba érnek, időskorúak lesznek. Ezért nagyon fontos a lakosság előregedésének a jelenségével foglalkozni, és ezt lehetőségként, gazdagságként kell kezelni, esélyegyenlőséget biztosítva nőknek. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm, biztos úr. Lezárom a vitát. Holnap 11 óra 30-kor szavazunk. Holnap, szeptember 13-án kedden kerül sor a következő ülésre 9